munkatársainak esete. Először Bütikofer úr következik a szerzők részéről, a két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony szót. Annak az öt könyvkereskedőnek az ügye, akik Hongkongban éltek, élnek, nagyon sok aggodalmat kelt bennünk, mert azt látjuk, hogy eltűnnek emberek, aztán különleges körülmények között Kínában újra megjelennek, és ez a jelenség nem csak ezt az öt könyvkereskedőt érinti, hanem egy korábbi újságíró esete is ide tartozik, a Lihin Szadan Lichin újság, újság úriának esete, amit két kínai emberi jogi jogász tárt föl. Tehát itt trendről van szó. Az Európai Parlamentnek világosan le kell szögeznie, hogy ez az egyre jobban terjedő gyakorlat hogy embereket elrabolnak, vagy kényszerítenek arra, hogy Kínába menjenek, Kínába visszatérjenek, elfogadhatatlan. Leszeretném szögezni, hogy az öt könyvkereskedő közül kettő európai polgári jogvédők is voltak egyben, ezért külön európai védelmet érdemelnek. Van egy régi ősi kínai közmondás, amely szerint ha az ember egy túl nehéz követ emel föl, akkor az könnyen a lábára eshet. Nos, szerintem itt ugyanerről van szó, hogyha a hongkongi állampolgárok jogait a kínai kontinensi kormány lábbal tiporja. Ez nagyon súlyosan visszaüthet Kína tekintélyére, nemzetközi imidzsére. Kínának sem jó ez, hogyha a nemzetközi jogot így módon megsérti, és ezzel sokakat magára haragít. Kora úrnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. A tények azt mutatják, hogy Kínában egyre kevesebben vannak azok, akik tudnak szabadon szólni, és még kevesebben vannak azok, akik publikálnak is. Újabb problémával foglalkozunk, ami a cenzúrához kötődik, amely a vélemény szabadság korlátozásához kötődik. Hongkong különleges közigazgatási körség, ott, térség, ott más szabályok érvényesek, 40 éve vannak diplomáciai kapcsolatok az EU és, és Kína között. Nagyon fontos, nagyon fontos az is, hogy új szintre emelkedtek ezek a kapcsolatok. Nos, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatot szerintem csak akkor lehet szorosabbra folni, hogyha egyértelmű jele van annak, hogy javul az emberi jogi helyzet Kínában a demokráciát, a jogállamiságot, a függetlenséget, az átláthatóságot, a véleményszabadságot mindenképpen meg kell erősíteni. Nem lehet közömbösnek lennünk, főleg ezen események után. Köszönöm. Thank you. Mr. Panceri, one minute. Panceri úr, kap egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt négy hónapban eltűnt öt hongkongi könyvkiadó, közülük kettő európai állampolgár, egy svéd és egy brit állampolgár, attól félünk, hogy elrabolta őket a kínai hatóság politikai okokból. Ezek az eltűnések valószínűleg ahhoz kötődnek, hogy különböző irodalmi művekben ezek a kiadók kritizálták a kínai rezsimet. Ez egyértelmű, egyértelmű hogy a kínai hatóságok fellépés emberi jogsértés, és nagyon sajnálatos az, hogy az autonóm eh, Hongkong jogait nem tartották tiszteletben, ugye Kínában egy ország két rendszer elv érvényesül. Arra kérjük a kínai hatóságot, hogy engedjék szabadon a két európai és a három másik, három eh, kínai állampolgárt. Nagyon fontos, hogy visszaálljunk Kínában, a, ez a Hongkongban a szólásszabadság. Európának egyértelműen kell ezt mindig megfogalmazni a kínai hatóságok felé. Elnézést, most kékkártyás kérdéseket nem tudunk befogadni, mert késésben vagyunk. Kelám úr következik. Egy percet kap. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Tavaly januárban több ezerek tüntettek Hongkongban a titokzatos eltűnések miatt, és különösen öt könyvkereskedő, illetve kiadó ügye miatt ez az ügy azóta is nyitott, és nyitott kérdőjeleket, kérdéseket vett föl. Továbbra sem lehet tudni, mi történt sokakkal. Hongkong elvileg autonóm része Kínának, egy ország, de két rendszer működik, és Hongkongban a szabad véleménynyilvánítást elvileg nem szabadna, hogy semmi sem korlátozza. Könyvkiadók, újságírók, bloggerek jogait ezért meg kell védeni, és az ilyen jellegű politikai megfélemlítésnek véget kell vetni. Belder úrnak adok másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor erre a vitára készültem, elolvastam a South China Morning Post egy cikkét, és úgy fogalmaznak, hogy Hongkongból a leggyorsabb út Kínába így módon vezet. Tehát nyisson valaki könyvesboltot vagy kiadót, és anélkül, hogy jegyet kéne váltania, könnyen Kínába utazhat, igaz, egy kis szépséghibával, hogy akarata ellenére. Peking túlzottan beleavatkozik a hongkongi belügyekbe, nagyon körültekintően kell várnunk Xi elnök rezsimével is. A South China Morning Post, még egy létező kritikus újság, amely ezt megmeri egyáltalán fogalmazni, súlyosan megpróbálja a kínai fő rezsim elnyomni az emberi jogokat Kínában. Ha hagyjuk, hogy ez a gyakorlat elburjánozzék, akkor ebből még súlyos konfliktusok lehetnek. Sánchez Caldente asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Az emberi jogok oszthatatlanok és elidegeníthetetlenek. Ez azt jelenti, hogy az összes jogra oda kell figyelni, nem pedig mazsolázni kell, hogy éppen milyen érdekeket akarunk védeni. A sürgősségi témákban sokszor csak a nagy koalíció érdekeit veszünk figyelembe. Hongkongnak különleges státusza van Kínán belül, egészen másmilyen Hongkong berendezkedése, mint Kínáé. Hongkongban a vélemény szabadság nem valósul meg, ezt mutatja az öt ember elfogásának esete, de nagyon komoly diszkriminációról beszélhetünk, például LGBT jogok esetében is. Több mint 320 ezer bevándorló nő dolgozik félig rabszolgaságban, mint mint eh, a háztartásban dolgozó személy. Ezzel kapcsolatban miért nem mondunk sohasem semmit? Köszönöm. Köszönjük szépen, Faria képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olyan újságírók, akikről, tud, akikről tudható, hogy rezsémellenes írásokat tettek közzé, nemrégiben eltűntek Hongkongban. Ez olyan, mintha egy Agatha Christie krimit olvasnánk gyakorlatilag. Kína elfogadta az egy ország két modell elvet, ami lehetővé teszi, hogy Hongkongban olyan szabadsági jogokkal éljenek, amelyek ismeretlenek Kína egyéb területein. Ugyanakkor azonban eltűnt öt könyvkiadó, és ez elfogadhatatlan. Kína részéről azt látjuk, hogy megpróbálják korlátozni Hongkong függetlenségét. Olyan emberek, akik, akik kiálltak a kulturális identitásuk és a szabad véleménynyilvánítás mellett, atrocitásokat szenvedtek el, világosá kell tennünk, hogy a nemzetközi közösség nem tűri el, hogy Kína így módon járjon el. Köszönöm. Köszönjük szépen. Venta úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony! Kína komoly gondokkal küzdik, lassul a gazdasági növekedés az elmúlt 25 évhez képest. Ezen túlmenően Tajvánban a demokraták nyertek, és utána letartóztatták, vagy börtönbe vetették Hongkongban ezeket a kiadókat, szerkesztőket. Hongkongban több tízezeren mentek az utcákra, hogy tiltakozzanak ezen személyek eltűnése ellen. Az Európai Parlament az állásfoglalásában gályainak ad hangot, és felszólítjuk a kínai hatóságokat és a hongkongi hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet. Köszönjük, Lajnán úr, egy perc. Elnök asszony, az egy ország két rendszer modellnek megfelelően Pekingnek a hongkongi polgárok számára a szabad véleménynyilvánítást biztosítja, illetve a szabad kommunikációt. Annál is felháborítóbb, hogy azt hallhatjuk, hogy újságírókat tartóztatnak le, mert rezsimkritikus hangot ütnek meg cikkeikben, és a szóban forgó öt személy eltűnése révén felmerült a kérdés, hogy vajon Kína továbbra is betartja-e ígéreteit, vagy sem. Semmilyen illegális tevékenységet nem folytattak az eltűnt személyek, ezért a Hongkong és a pekingi kormányt felszólítjuk, hogy az eltűnt személyek hollétével kapcsolatos információkat bocsássa rendelkezésre, és ha csak nem követtek el bűncselekményt vagy szabálysértést, engedjék őket azonnal szabadon. Az Európai Bizottságot és az lks t is felszólítjuk, hogy szálljanak síkra az eltűnt személyek szabadon bocsátásáért. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a spontán felszólalások következnek, megpróbálok a lehető legtöbb embernek szót adni. Petér asszonyjal kezdjük, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az öt szóban forgó személy eltűnése nagyon nagy port kavart Hongkongban. Olyan könyveket tiltanak be mindeközben, amelyek a rezsimmel szemben kritikus hangot ütnek meg. a kínai kormányjal szembehelyezkedő könyveket árusított. Árusítottak ezek a könyv, eh, könyvkiadók vagy könyvkereskedők. Louis Bo esete különösen aggasztó, ugyanis ő az otthonából tűnt el. Gyakorlatilag elrabolták ezeket a személyeket, ez elfogadhatatlan, biztosítanunk kell azt, hogy a másként gondolkodók is ugyanolyan jogokat élvezhessenek, mint bárki más. Kína lábbal tiporja korábbi vállalásait, lábbal tiporja a szabad véleménynyilvánítást és saját polgárai méltóságát, ez elfogadhatatlan. Köszönjük, Marias úr! Köszönöm, elnök asszony. Öt neves hongkongi könyvkiadó, könyvkereskedő tűnt el Hongkongban csak azért, mert némileg kritikus hangot ütött meg a kínai kormányjal szemben. De ez nem az egyetlen botrányos hasonló eset. Hongkongban a, az eltűnések gyakorlattá váltak, és nem véletlen, hogy 500 tüntető vonult az utcára, hogy megvédje a hongkongi polgárok jogait. Itt nekünk is felelősségünk van, el kell ítélnünk az emberi jogok ilyen lábbal tiprását, a véleménynyilvánítás szabadság korlátozását, és követelnünk kell az ügy feltárását, illetve hogy megtudhassuk, hogy hol vannak ezek az elrabolt emberek. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Én is támogatom az állásfoglalási indítványt, amit a szerzők megfogalmaztak. Ennek a történetnek két vonulata van. Egyfelől, hogy mi történt ezzel az öt könyvkereskedővel, könyvkiadóval, és ennek kapcsán követelnünk kell, hogy a kínai kormány szerepe ebben az ügyben kiderüljön, a másik ilyen vonulat ennyire fontos, ez pedig az, hogy megvizsgáljuk közelebbről, hogy Kína és Hongkong belső kommunikációja hogyan működik. Működik-e ez az két rendszer, egy ország modell? Továbbra is vagy egyre inkább erőteljesen ki kell állnunk a kínai diákok ö, ellenzékiek jogaiért. Kasszaldó úrnak adok szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Kínában ma nem csak öt könyvkereskedő tűnt el, eltűnt az az elv is, hogy egy ország, két rendszer, ez nincs már többé Kínában. Kína lecsap mindenkire, akinek bármilyen ellenvéleményen van, aki bármilyen módon megkérdőjelezi a, rezsim, a rezsimet. Öt könyvkereskedőről tudunk, de lesz még nagyon sok áldozat. Fontosnak tartom, hogy ne kettős mércével figyeljük Kínát, Kínának van egy nagyon komoly geopolitikai súlya, de ne ennek függvényében ítéljük el, vagy ne ítéljük el azt, amit Kína tesz. Nagyon fontos az, hogy eljárjunk, felkérjük, eljárjunk ebben az esetben, felkérjük a kínai hatóságot, hogy engedje szabadon ezeket az embereket, de arra is ki, fel kell kérnünk Kínát, hogy tartsa tiszteletben az összes egyezményt, amit aláírt. Elég volt ebből a képmutatásból, minden esetben kérjük fel Kínát erre. Köszönöm, Polcsák úr következik paní předsedající köszönöm szépen én személy szerint úgy gondolom hogy az a két könyvkereskedő aki európai polgár is európai állampolgár is csupán egy példa arra hogy milyen módon tiporják sárba kínában az emberi jogokat amikor Kínához került Hongkong, akkor megváltozott a helyzet, hiszen a hongkongiak hozzászoktak az emberi jogokhoz, és ez egy nagyon komoly nyomást jelentett a kínai közigazgatási rendszerre folyamatosan nyomást, folyamatosan sárba tiporják az emberi jogokat Hongkongban és Kínában is föl kell őket kérni arra a kínai hatóságokat, hogy tartsák be mindazt, amit megígértek, amikor átvették Hongkongot. Eh, Hongkongban az alkotmányt nem tartják tiszteletben. Könyvkereskedőket rabolnak el, akik olyan irodalmi műveket publikálnak és árulnak, amelyek rezsimkritikusak utána. Pedig kínozzák őket. Azt hiszem, hogy ez egy mert hű képet fest a kínai hatóságokról. A saját törvényeiket nem tartják tiszteletben, és eltérnek az egy ország két rendszer elftől. Nemrégiben sok európai országban is azért hasonló dolgokat tapasztalhattunk, és nagyon fontos az, hogy támogassuk azokat, akiket így diszkriminálnak, függetlenül attól, hogy ez hol van a világban. A kilences pontot támogatom, ahol is azt mondjuk ki, hogy az EU-Kína kapcsolatnak egy nyílt emberi jogi párbeszéden kell alapulnia. Elnök, köszönöm ezzel a spontán hozzászólások végére értünk. Most a biztos asszonynak adom meg a szót, parancsoljon Krecu asszony. Elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! Továbbra sincsenek megfelelő információk arról, hogy a szobaforgó öt hongkongi személy hol is tartózkodik. Rendkívül aggasztó ez a helyzet. Az eltűnt személyek közül ketten európai polgárok, Gui Minhai svéd állampolgár, Lipo pedig brit állampolgár. Emellett az eltűnt személyek közül az egyik tájföldön tűnt el tavaly októberben. Hongkong részéről is elhangzott, hogy alapvető jogok sérülnének, hogyha valóban kiderülne, hogy kínai bűnüldöző szervek Hongkongban aktívan működnek. Ez ellen mondana az egy ország két rendszer elvnek. Minden szabad társadalomban alapvető jog a véleménynyilvánítás szabadsága, a szólás szabadság. Mindkét ország, illetőleg mind Hongkong, mind Peking ható, a pekingi hatóságoknak azon kell dolgozni, hogy tisztázzák a helyzetet. Magaréni asszony nyilatkozott az ügyben, mégpedig január 7-én nyilatkozatot adott ki ez ügyjel kapcsolatosan. Tartjuk a kapcsolatot a hongkongi hatóságokkal, valamint a svéd és a brit hatóságokkal. Továbbá azt kértük a pekingi kínai hatóságoktól, hogy tisztázzák az ügyet. Jelen pillanatban még nem kaptunk világos választ a kínai hatóságok részéről egyelőre ne, nem szolgáltattak megfelelő információkat sem a svéd, sem a brit hatóságoknak. Fel fogjuk szólítani a hatóságokat, hogy tisztázzák a szóban forgó könyvkiadóhoz kapcsolódó eltűnt személyek eh, hollétét, és várjuk a mielőbbi információkat. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztosasszonynak. Hét állásfoglalási indítvány érkezett be a vita során.